And so, dear colleague, can we start, please? Kedves kollégák! Good evening, welcome to everybody, and also to our guests that are... Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves vendégeinket. Nagyon érdekes vitát fogunk folytatni a könyvtárak szerepéről. De mielőtt még rátérnénk erre, szeretnék egy-két gondolatot elmondani, és Ettől kezdve olaszul folytatom, ahogy mindenki hallhatja, úgyhogy kérem, tegye fel mindenki a fülhallgatóját. Először is tudom, hogy még vannak, akik most érkeznek, de sajnálom, azonnal kezdenünk kell az ülést, és csak egy dolgot szeretnék elmondani, nagyon sok mindenki nevében szólok, azt hiszem. A héten nagy fájdalom írt minket, mert egy fiatal hölgyet, egy fiatal brit képviselőt, Joe Coxot brutálisan meggyilkolták Londonban feladata teljesítése közben a választó körzetében. Fiatal hölgyről van szó, akit azt hiszem mindenki ismert, függetlenül attól, hogy milyen politikai frakcióhoz tartozik Úgyhogy először is egy, együttérzésünket szeretnénk kifejezni a családjának. Két kis gyermeke van, ő 42 éves lett volna. És az Oxfam mellett tevékenykedett, az emberi jogokért, a menekültekért állt ki, a szolidáris Európa mellett, a nők ügyéért, és olyan személyiség volt, akinek nagyon erőteljes értékítélete volt, ezeket képviselte ebben a nehéz időszakban Európában. Úgyhogy csak emlékeztetni szeretnék rá, mert olyan szeméről van szó, aki életével fizetett azért, ami, amiért elmondta azt, amit gondolt. Úgyhogy Kérem, egy perc néma csönddel adózzunk az emlékének. Köszönöm. Akkor gyorsan a rend elfogadásra szeretnék áttérni, ha nincs ellenvetés, akkor a következő pontra is rátérhetünk. Elfogadjuk a módosított napi rendet? Igen. Második pont. A az április 25-26-ai jegyzőkönyvben, amely a dokumentumok között volt, volt egy kis probléma, illetve a 18-19-ei jegyzőkönyvben, úgyhogy ez a következő havi dokumentumok között lesz. Hogyha nincs ellenvetés, akkor ezt a pontot is kérem, hogy fogadjuk el. El szeretném mondani azt, hogy a mai napon a tolmácsolás francia, német, olasz, angol, görög, spanyol, portugál, finn, cseh, észt, magyar, lengyel, szlovén, bolgár és román nyelven folyik. Az ülés az interneten követhető, hiszen teljesen nyitott az ülésünk. A koordinátorok 2016. május 30-ai döntése, határozata 31-én került továbbításra a szakbizottság tagjaihoz, és hogyha nincs ellenvetés, akkor június 3-áig elfogadjuk. Most következik a meghallgatás, ami rendkívül érdekes, mert ugye tudjuk, hogy a kultúrához, a kulturális jogokhoz való hozzáférés, az olvasás ismerete, de az az új szerep is, amelyel a közkönyvtárak ma rendelkeznek, nagyon jelentős módon függ az internettől is. Úgyhogy nagyon érdekes az Európai Parlament szerepe is, amelyben támogatta ezt, és ezt tovább kell erősíteni. Úgy gondolom, hogy ma már ugye a digitális kérdések is felmerülnek, de ugyanakkor a szociális befogadás kérdése is. Érdekelne minket az, hogy ma milyen szerepe van a közkönyvtáraknak, hogyan változott meg, milyen kihívások állnak előtte. Nagyon köszönöm, hogy szakértőink eljöttek, hogy segítsenek nekünk ebben. Úgyhogy először is bal oldalamon ül Barbara Lizon asszony, aki a Brémeni könyvtár igazgatója, és aki nemzeti, tehát német szinten, de remélem egyszer Olaszországban is találkozunk, és európai szinten a szakmai szervezetekkel foglalkozik. El fogja mondani nekünk azt, hogy ma a könyvtárak hogyan lettek szerves részei a 21. század kulturális tájképének, és ebben a kontextusban milyen szerepet vállalnak fel a nagy átváltozások keretén belül. Frank Huismans aki az Amsterdami Egyetem mi könyvtár, tudományos és egyetemi könyvtár professzora, ő arról fog beszámolni nekünk, hogy a különböző információs módok hogyan járulnak hozzá az egyes kompetenciáink fejlesztéséhez hogyan tudjuk értelmezni a sok rendelkezésre álló információt. Dan Mount professzor szintén fontos témáról számol be nekünk, ez is a digitális kérdésekhez kapcsolódik, az e-kölcsönzéshez, illetve nagyon érdekes modellekkel illusztrálja majd az e-könyvek kérdését, illetve hogy a könyvtárak hogy tudják olvasóinak, olvasóiknak rendelkezésre bocsátani Európában, Észak-Amerikában az olvasnivalót. Köszönöm még egyszer, hogy eljöttek, és azonnal meg is adom a szót Barbara Leasonnak. Először ön vegyen részt a vitában. Köszönöm. Very much for inviting. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy meghívtak, hogy a közkönyvtárakról beszélhetek, illetve hogy milyen szerepet játszhatnak a közkönyvtárak a 21. században. Sorry. I have to get used to this program now. Csánat, még nem szoktam hozzá teljesen ehhez a roppant szofisztikált programhoz. It's also some statements which you can also hear, statements why. Ki jelentéseket, nyilatkozatokat is hallottunk arról, hogy miért olyan fontosak a közkönyvtárak a digitális korszakban, illetve, hogy hogyan ö, tudják még tovább növelni a fontosságukat. Lássuk először a közkönyvtárak munkájának a hátterét, mivel az önkormányzatok üzemeltetik jellemzően ezeket, ezért az önkormányzatok helyzetét kell vizsgálni. Az önkormányzatok tudjuk, hogy egyre nehezebb helyzetben vannak egész egyszerűen, mert eh, a munkahely, a, a, a, a munkavilága is teljesen átalakul, a digitális társadalom mm, eh, hoz kell alkalmazkodni az embereknek, hogy az új eh, digitális fejleményeknek kell az emberekhez és a társadalomhoz igazodnia. A semmi, az kismüska volt a, a nyomtatás feltalálása ahhoz képest, ami most történik, mondta egy kollégám. Azt hiszem, hogy igaza lehet. Fontos, hogy teljesen átalakítja az oktatást, a tanulást, és az embereknek, a diákoknak pedig tudniuk kell, hogy mik a legjobb eszközök ezt szempontból. A közkönyvtárak munkáját és életét mindez hogyan befolyásolja? Egyre inkább meg kérdő jelezik a munkájukat. Sokan, a, főként a politikusok igazából nem tudják, nem értik, hogy mi is a dolguk, mi is a feladatok. Miért olyan fontosak a közkönyvtárak az internet világában? Azt tudjuk, hogy folyamatosak a költségvetési megszorítások, és mivel ez mindig ott fogják meg a pénzt, ahol a legegyszerűbb eh, megtakarítani. Sajnálatos módon ez nagyon gyakran a közkönyvtárakat érinti. A kölcsönzés tekintetében persze megváltozott a helyzet, egyre komolyabb eh, digitális szolgáltatásokat várnak a közkönyvtáraktól az emberek, eh, miközben maguknak a közkönyvtáraknak is meg kell tudniuk újulniuk. Public libraries develop, help to develop skills of the citizens and a közkönyvtáraknak segíteniük kell azt, hogy az állampolgárok elsajátítsák a 21. században szükséges digitális készségeket. Ez a társadalmi befogadás egyik fontos eszköze, hiszen ezek olyan készségek, amelyek nagyon könnyen végigkísérhetik az egész életüket, az emberek egész életét. A jó közkönyvtárakat az otthon és az iskola után a harmadik ilyen legfontosabb, legfontosabb köztérnek tekinthető. Szingapúron például úgy is utalnak rá, mint a második hálószoba nem formális vagy informális ö, oktatási központként is működnek az ö, ö, önálló tanulást végzők számára. Az közkönyvtár a 2020-as nevet viselő projekt jól mutatja, hogy 65 ezer közkönyvtárba 100 millióan járnak évente. Ez az, akinek tehát lehet, hogy még többen ellátogatnak a közkönyvtárba, ez csak konkrétan az, akik előfizetéssel vagy tagsági kártyával rendelkeznek a hivatalos kimutatások, kimutatások szerint develop their own professional careers. And I think these numbers are... Azt hiszem, hogy ezek a számok elég imponálóak és magukért beszélnek, akár csak a következő számok is, amelyeket ugyan nem lehet elolvasni erről a diáról, ilyen messziről, de azt mutatnák, hogy a készségek elsajátításában, illetve a munka munkára való felkészítésben milyen fontos szerepe van a közkönyvtároknak. Kicsit vizualizáljuk ezeket az érveket. Ezt mutatja, hogy milyen szerepet játszanak közkönyvtárak, az emberek tanulnak, alvó embereket is láthatnak, gyerekek pedig játszanak, olvasnak, vagy digitális tartalmat fogyasztanak. Még mm, bevándorlók is vannak, és hát ott vannak a hagyományos látogatók, akik egész egyszerűen olvasnak. A közkönyvtárak ma nagyon sokfajta szolgáltatást nyújtanak, már réges-rég nem a könyv kölcsönzésről szól csak a könyvtár, más médiákat is tudjuk kell biztosítani annak érdekében, hogy a, ahogy a technológia fejlődik és az emberek igényei változnak, ehhez is fel kell nőniük. Ojjaj, itt hiányoztak a kép. <laughs> Just to illustrate this, you could have seen <laughs> just groups, groups of children reading on iPad. Hát itt lenne az a kép, amin iPad-en olvasnak a gyerekek egy könyvtáros vezényletével vagy irányításával. Itt még egy kép hiányzik annyira nem sikerül a multimédiás prezentáció, úgy tűnik, sajnálom. Nos, tehát nagyon könnyen hozzáférhető közszolgáltatás, igazából nem kell megindokolni, hogy ki vagyok, honnan jöttem, hanem egész egyszerűen csak beiratkozik valaki, és kész. A látogatás, a, a könyvtár használat alapvetően ingyenes, lehet, hogy egy tagsági valamennyibe kerül, de ez nagyon gyakran ingyenes, a gyerekek számára szinte mindig ingyenes, tehát egy nagyon könnyen megugorható korlátot jelent ez csak, gyakorlatilag a legkönnyebben hozzáférhető közszolgáltatások egyik. Ez az, mutatja az integrációt és a társadalmi befogadást, mennyire segítik, ez már régóta így van egyébként, ez nem újdonság. Emlékszem, amikor az 50-es években az amerikaiak és a britek új közkönyvtárakat létesítettek, um, Németországban, amelyek pontosan a befogadást, az integrációt segítették. A mai menekült hullám során is éppen ezért teljesen új szerep hárulhat a közkönyvtárakra, azért, mert ilyen könnyen hozzáférhető közszolgáltatásokat nyítanak. Ráadásul folyamatosan meg tudnak újulni, folyamatosan új szolgáltatásokat tudnak nyújtani. Igen, tessék, megjelentek a, a képek, mégis migráns származású ö, emberek, gyerekek, például egy ilyen ö, oktatási stúdió keretében ö, vesznek igénybe szolgáltatásokat, illetve különleges, speciális módon segítjük őket, például Németországban beilleszkedéseket nyelvtanulással, számítógép hát, használhatnak, több mint 2000 napilaphoz férhetnek hozzá, a, saját hazája a külföldiek saját hazájuk újságait olvashatják, és ez igazából kinyitja a világot a menekültek számára, nem otthon kell ezt a tartalmat fogyasztaniuk. Sokan azt mondják, hogy nagyon drága a könyvtár fenntartása, mi is a pénzügyi következménye ennek. Ezt a kérdést, ehhez a kérdéshez többféleképpen is közelíthetünk igazából. A torontói közkönyvtár próbálta vizsgálni hogy mennyi a, mennyi a költségvetése, mik a közvetlen és a közvetett kézzelfogható és nem kézzelfogható előnyei a közkönyvtár működtetésének. Azt ezeket össze lehet, mint az üzleti világban össze lehet vetni, és ez azt mutatja, hogy Torontóban például egy kanadai dollár, amit a könyvtárak költenek, majdnem 6 kanadai dolláros gazdasági előnyt hozott. Ez más országokban is látható, Ausztráliában, Floridában és Amerikában is végeztek hasonló számításokat. Azt hiszem, hogy Európában eh, is elvégezhetjük ezeket a számításokat. Ez azt mutatja, hogy egy euró befektetés többszörösen megtérül. Let's come back to the core effects of the public libraries. They are an established infrastructure. Tehát lássuk, hogy miről szól a közkönyvtár. Az oktatási információnyújtás, a, a, a nevelés ö, infrastruktúráját, meglévő infrastruktúráját jelentik. Mit jelent az, hogy meglévő? Azt, hogy nem kell már megépíteni. A politikusoknak mindig azt mondom, hogy ez már meglévő infrastruktúra, ezt fenntartani mindig sokkal olcsóbb lesz, mint újat építeni. Ne felejtsük el, hogy a könyvtárak természetes együttműködés szereplői más intézményekkel együttműködnek a mindennapokban. Ez, ez számukra teljesen megszokott Brémában például a brémai iskolákkal szorosan együttműködünk a mindennapokban, így sokkal több emberhez juthatunk el. az embereknek végig kell gondolni, újra gondolják Európában, hogy a közkönyvtárak itt A hollandoknak van a saját stratégiájuk. Ebben a prezentációban csak egy-két dologra tértünk ki. Talán a legfontosabb kijelentés, amit szeretem volna itt idézni, az az, hogy a könyvtárak lehetnek a közösség eh, igazi központja a jövőben. A kisvárosokban, vidéki területeken tudjuk, hogy ezek elnéptelenednek, tudjuk, hogy a munkanélküliség, a kulturális élet e- e- gyérré válik. E, gyakran a közkönyvtár az egyetlen ilyen kulturális tér, ami még működik. A, még a mobilkönyvtárak busz forrán működő mobilkönyvtárak is nagyon sokak számára az egyetlen ilyen lehetőséget jelent. A Romániában egy közkönyvtár projektet finanszírozott a Gates alapítvány, Biblionet Apia Collaboration névvel a gazdáknak segítettek a közkönyvtárk abban, hogy a termékeiket könnyebben, jobban eladják. Ez, ezt az ember erre nem számítana, de mégis eh, volt valóban ilyen Arról nem is beszélve. The spotlight is that people who use a library bring ugyanis a közkönyvtárba látogatók miatt az adott utca vagy környék sokkal forgalmasabb lesz. Németországban 180 millió könyvtárlátogatást számolunk, ez több, mint ahányan a német Bundesliga első osztályának foci meccseit látogatják egy évben. Tehát eh, the High Street, ahogy azt angolul mondjuk, tehát igazából a főutca, vagy a bevásárló utca, vagy a belváros eh, forgalmának eh, fenntartásában is nagyon fontos szerepet játszhatnak a könyvtárak. Egy nagyon különleges példát hoznék, ez az Idea Store Londonban, egy, az ötletbolt, ami egy eléggé leroppant közkönyvtár volt, és az embereket megkérdezték, hogy milyen könyvtárat szeretnének, és aztán az emberek javaslatai szerint építették ezt meg, és a belvárosban látogatottságát ez nagyban növelte. Ugyanez Stuttgartban is igaz, ahol a régi vasúti sinek fölé építettek egy könyvtárat, az egyébként nagy Stuttgarti infrastruktúrás beruházások részeként a Hauptbahnhof mellett, ez most már egy igazi ikonná vált Németországban, amire sokan utalnak. Itt van a Seattle-i közkönyvtár, Rankor Hartz a világ egyik leghíresebb tervezője tervezte. Az utolsó példa megint Európából, ez szeptemberben, 2015. szeptemberében nyílt. Uh, Arkuszban, Dániában, ahol a politikusok a város egy interfész szerettek volna, egy lerobban terület, egy tényleg és a város között, és erre a köztes területre telepítették a könyvtárat. Az utolsó diám um, az ajánlások talán a, a tárak értékeiről hosszasan beszélhetnék, hogy miért fontos a modern társadalom és emberek számára a közkönyvtár, de a mi munkánk még sokkal jobb és hatékonyabb lehetne, hogyha a politikai támogatásunk nagyobb lenne. Nagyon reméljük, hogy ezekkel az ajánlásokkal, amiket most nem olvasok fel, európai szinten is növekszik majd a támogatottságunk. Remélem, hogy az emberek majd jobban megértik, hogy mit, mivel is foglalkoznak a közkönyvtárak, és akkor talán az elfogadottságunk, támoltátságunk is nő majd. Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt, hiszen látjuk, hogy a közkönyvtárak szociális szerepe hogyan alakul át Európában is, de mindenhol. És nagyon érdekes volt, hogy hallottuk, hogy a főutcában milyen szerepet játszhat. És remélem, hogy majd kérdéseket is kap. Most pedig Frank Heismansnak adom át a szót, Amsterdamból jön, és ő is a könyvtárak megújuló szerepéről szól. Köszönöm. Jó napot kívánok! rövid áttekintést szeretnék adni arról, hogy uh, hogyan lehet az, a média és információ ismereteket, készségeket előmozdítani a könyvtárakban. Szeretném először is elmondani, hogy miről beszélek utána, hogy mit tesznek a közkönyvtárak, mivel foglalkoztak a múltban, és hogy a jövőben mit tehetnek. Megnézzük, hogy mit lehet a politika részéről tenni, akár nemzetközi szervezetek részéről tenni a közkönyvtárak érdekében. Utána pedig megnézzük, hogy mennyire hatékonyság a médiakészség fejlesztése, és hogy mit ajánlhatunk. Tehát a médiakészség mit jelent. Ide nem raktam be képet ehhez, de elmondom, hogy a média készség számos definícióval rendelkezik. De elmondhatjuk, hogy a média készség azt jelenti, hogy a médiával kritikusan felnőtt módon tudjunk bánni. Tehát, hogyha össze vagyunk kötve a médiával, akkor legyünk kritikusak. Tehát kritikus tulajdonságról van szó. Ide tartozik a média ismerete, ide tartoznak készségek, etikai, morális, erkölcsi megközelítések. Tehát az információ készség mm, egy kicsit más, hogyha történelmi szempontból is megvizsgáljuk. Itt mindenképpen két dolgot említeni, tehát hogyha több információra van szó, hogy a mindennapi életben jobban kijöjjünk, másodszorban pedig nagyon fontos az, hogy hogyan tudjuk ezeket az információkat a saját céljainkra hasznosítani. Ez a két koncepció, tehát a médiakészség és az információ készség különféle háttérre rendelkeznek, és nagyon erősen összekötődik a könyvtár témájával, de nem csak a könyvtár témájával, hanem természetesen az oktatással is. A két dolog lassan összeolvad, ennek pedig köze van ahhoz, hogy a média és az információ igazából már feltételezi egymást, kiegészíti egymást hiszen az információt általában a médiából kapjuk. A közkönyvtárak pedig nagy szerepet játszottak abban, hogy előmozdítsák az információs és média készségeket. Tehát uh, itt azt jelenti, hogy a tanárok is tanulnak, a tanulók is tanítanak, hiszen arról van szó, hogy hogyan keresünk információs forrásokat, hogyan használjuk ezeket, hogyan éljünk ezekkel az információs forrásokkal. Meg kell tanulni azt is, hogyha szükségünk van egy információra, akkor hogyan szerezzük meg, és hogy hogyan viszonyuljunk hozzá. Tehát, hogyha megnézzük a szöveges információt, hogy hogyan alakul, akkor ennek köze van például az iskolai könyvtárakhoz is, a közkönyvtárakhoz is köze van, és a közkönyvtárak nagyon sok mindent tettek az információs készségek kifejlesztés érdekében. A 90-es évek második felétől a 2000-es évekig a közkönyvtárak abban is segítettek az embereknek, hogy digitális, internetes készségeket, számítógépes ismereteket szeretjenek, szerezzenek. Tehát nem csak a gyermekeknek, hanem a felnőtteknek is, és gyermekek is, felnőttek is egyaránt profitáltak. A média készségek tekintetében itt két dolgot említenék, tehát az egyik a védelem, és ez nagyon fontos a politikai közbeszédben, tehát hogy hogyan védjük meg az embereket a média káros hatásaitól, de ennek egy másik oldala is van, hogy hogyan ösztönözzük az embereket arra, hogy használják ezeket az eszközöket, hogy használják a közösségi médiát információk megszerzése céljából. A közkönyvtárak pedig itt fontos szerepet játszanak. Hiszen ha információt szerzünk, akkor nagyon fontos, hogy kritikusan bánjunk a médiában, hogy kritikusan olvassuk, fogyasszuk az információkat. De a közkönyvtárak hagyományosan az információszerzés forrásai voltak, de egyre inkább úgy fejlődtek, hogy az emberek megoszthatják az információkat. Tehát nem csak a könyvtáros segít nekünk, hogy valamilyen információt megkapjunk, hogy tanácsoljon valamilyen médiát, hanem az embereket is ösztönzi, hogy segítsenek önmaguknak, segítsenek egymásnak. Tehát közösségképző szerepe van. Például a könyvtárban a mindennapi munka végzése során is lehet segíteni a többieknek. Hogyan? Tehát például és itt most olyan dolgokra is gondolok, mint az iPhone, az iPad, a tabletek, Vagy akár a saját videó készítése is ide tartozik. Tehát Tehát itt ez a klasszikus formája annak, hogy hogyan tanulhatunk úgy, hogy tesszük. És a könyvtárak pedig ebben segítetnek az embereknek, hogy ott vannak, jelen vannak, használják az új médiát, használják az új forrásokat. Tehát és vicces dolgokat is lehet csinálni. És hozzásegít ahhoz is, hogy megtanuljuk, hogy az igazi fontos, igazán fontos dolgokkal hogyan bánjunk. De nagyon fontos az, hogy a számítógépesek és felhasználók összejöjjenek, hogy hogyan fejleszik tovább mondjuk például a könyvtári katalógusokat, hogy hogyan lehet egy könyvtári katalógust jobban, informatívabban kialakítani. Tehát itt az információs készségek tekintetében láthatjuk, hogy az egyetemi kutatók és a könyvtárak szorosan együttműködnek, és megpróbál, megpróbáljuk itt a oktatási programokkal is elősegíteni. Tehát például úgy, hogy az információs készségeket megfelelő módon meghatározzuk. Ezután pedig eh, láthatjuk, hogy a politikusok, a kormányok is megragadják ezt a koncepciót, és eh, kijelenthetjük, hogy szinte minden oktatási programban szerepel. Tehát a média készségek tekintetében mm, szeretném megemlíteni, hogy az Európai Bizottság, az OECD is ö, nagy hangsúlyt, fejt, ö, nagy hangsúlyt ö, ad a, főleg a média és az információs készségek, digitális készségek elsajátítására. Az IFLA, a Nemzetközi Könyvtárügyi Szervezet és az UNESCO is ezt szorgalmazza, és megpróbálja ezt alátámasztani szociális, kulturális készségekkel is. 2012-ben az érintettek összejöttek és elfogadták az úgynevezett moszkvai nyilatkozatot. A média és információ készségek tekintetében. Tehát itt arról van szó, hogy hogyan tudjuk kombinálni az ismereteket, a hozzáállást, készségeket, a gyakorlatot, hogy információkhoz jussunk, azokat kiértékeljük, vagy akár információkat hozzunk létre. És nagyon lényeges itt a kreatív, a jogi és az erkölcsi szempontok egyensúlya. Tehát szerintem ez egy jó kiinduló pont, hogyha belegondolunk itt ebbe a média és információkészségek elsajátításába akkor mit tudunk az ilyenfajta tevékenységek, ilyenfajta programok hatékonyságáról? Az információs készségek elsajátításban egyéni programokat is figyelemmel kísértek, azonban rengeteg kutatás készült az információs viselkedésre kapcsolatban. Tehát azt tanulmányozták, hogy az emberek hogyan léteznek az információs társadalomban. Ez pedig nagyon fontos a média készség mérése még nem teljesen megbízható. Ez sok mindenrel összefügg. Nagyon különféle megközelítések vannak elméletben, gyakorlatban. Tehát az ilyen programok hatékonyságának a mérése még viszonylag a gyerekcipőben van, tehát még, még nem tudjuk, hogy a közkönyvtárakban ezeknek a programoknak milyen fokú a hatékonysága. De azt tudjuk, hogy helyi szinten vannak kutatások, tehát akár Kanadában, Dél-Koreában. Az UNESCO egy globális média és információs készség felbecslési keretet hozott létre. Ezen belül vannak iránymutatók, hogyan kell adatokat gyűjteni, hogyan kell ezeket az adott adatokat kiértékelni. Tehát, hogyha a könyvtárak ezeket használják, akkor sokkal rendszer szerűbben tudnánk adatokat beszerezni. És akkor jobban tudnánk, hogy milyen fokú hatékonyság. És azt is látnánk, hogy, hogy milyen kapcsolókat kell esetleg még megnyomnunk, hogy hatékonyabb legyen. Tehát a előadásom összefoglalása az lenne, hogy nagyon fontos a média és információs készségek kiértékelésében az egységes megközelítés. Nagyon fontos az, hogy minden életkorban támogassuk a polgárokat, hogy elsajátítsák az ismereteket, a készségeket, a hozzáállást, és főleg azt az erkölcsi hozzáállást, ami ehhez szükséges, hogy hogyan tudják a médiát kritikusan figyelemmel kísérni. Hm, hogyha ajánlásokat is tehetnék, akkor a következőt mondanám. Szerintem nagyon fontos tudnunk, hogy a közkönyvtárak nagyon fontos szerepet játszhatnak itt a készségek elterjesztésében, a média és információs készségek nagyon jó lehetőségeik vannak együtt az iskolai könyvtárakkal, a szülőkkel, tehát ne felejtsük el a szülőket sem, hogy a média és információ készségeket elsajátítsák az emberek. És igazából akik már idősebbek, nekik is szükséges ezeket a készségeket, eh, ismereteket elsajátítani. A közkönyvtárak számos országban költségvetési rövidítésektől, megszorításoktól szembennek, pedig nagyon fontos támogatni a könyvtárakat, hogy eh, tudják ezeket az ismereteket terjeszteni. Nagyon fontos eh, az egységes megközelítést alkalmazni, hogy összerakjuk azokat a dolgokat, amelyek eddig egymástól el voltak választva, és nagyon fontos az, hogy a Horizon 2020 és az UNESCO második keretén belül ezt megtegyük. Hogy hogyan oktassuk jobban a készségeket a közkönyvtárban. Köszönöm szépen! Nagyon érdekes volt az ajánlása is, erre visszatérünk majd. Köszönöm szépen, Heismanus úr. Most pedig esetleg kérdéseket lehet feltenni, és aztán utána megadjuk majd a szót. 20 percünk van kérdésekre és válaszokra, és ezt követően kap szót a harmadik szakértőnk. Gyűjtsük össze inkább a kérdéseket, ne menjünk annyira részletekbe bele. Száznövjeszki kollega az első, Zdorjevszki kollega, bocsánat. Tisztelt elnök asszony, kedves barátaim! Egy-két kritikai megjegyzéssel szeretném kezdeni. Ne felejtsük el, hogy a mai napi vitánk tárgya a közkönyvtárakról európai kontextusban került megrendezésre. Először is szeretnék emlékeztetni arra, hogy a jelenlegi pénzügyi perspektívában semmi lehetőségünk arra, hogy nagy új könyvtárakat finanszírozzunk európai alapokból. Régen létezett ez a lehetőség, de még egyszer elmondom, ma nem tudunk új, nagy könyvtárakat vagy nemzeti levéltárakat finanszírozni. Második fontos megjegyzés. Folyik a vita az elektronikus könyvek, az audiovizuális, a hangos könyvek adó kérdéseiről. Arról van szó, hogy alacsony legyen az áfa ezekre. Mindenesetre megy a, az elektronikus könyvek vonatkozásában a háború, így főleg a legfiatalabbak tudnak olvasáshoz jutni. Mi mint parlamenti bizottság javaslatokat fogalmazhatunk meg, amelyek különböző kívánságokat tartalmaznak, hogy mit szeretnének a könyvtárak, az európai kiegészítő finanszírozás segítségével elérni, mert erre szükség van. Hiszen ezeken az illusztrációkon láttuk a nagy könyvtárakat. Ezek igazán látványos központok, az olvasás nagykövetei. követei ott vannak az elektronikus könyvek, ami az ezek megadóztatását illeti, ez korlátozná hozzáférhetőségüket. Ami a harmadik javaslatot illeti, a statisztikák megerősítésére vonatkozik. Ma ö, nem igazán rendelkezünk megfelelő adatokkal az olvasókról például, tehát nehezen tudjuk összehasonlítani a különböző programokat, az olvasási szokásokat, a programokban való részvételt, melyeket nemzeti keretek között szervezünk, mert mások és mások a statisztikai módszerek, amelyekkel ezeket az adatokat gyűjtjük. Ott van például Svédország vagy Dánia esete, amelyek Portugáliára, Spanyolországra mutogatnak, mint leggyengébb országokra. Ez egyáltalán nem reális megítélés, mert nincs megfelelő adatbázisunk ehhez. Én kulturális, volt kulturális miniszterként elmondhatom, hogy a dialógushoz nem a kulturális miniszter a legmegfelelőbb partner, hanem a pénzügyminiszter, hiszen itt születnek meg a döntések, azon kérdésekben, amelyekről ma beszélünk. Aztán Kanada kapcsán szeretném jelezni, hogy egy kanadai dollár 6 dollárnyi profitot teremt. Ezt egyetlen egy pénzügyminiszter sem hinni el. Ezért fontos példákkal illusztrálni, hogy hogyan működik mindez. Végül pedig a kérdésem, ami a két utolsó pontot illeti, mi a helyzet önök szerint a statisztikai adatokkal? Milyen dinamizmus jellemzi őket? És hogyan lehetne a könyvtárakba való befektetést jobban megindokolni? Elnök, köszönöm. Sok időt adtam az első hozzászólónak, de ezentúl kérem csak másfél percben szóljanak a kollégák. Trüppel kollega. Köszönöm az előadásokat. Nagyon érdekesek voltak, és nagyon érdekes volt azt hallgatni, hogy a digitális környezetben a közkönyvtárak milyen fontos szerepet vállalnak fel, hogy milyen fontos ö, ö, hálózatépítő munkát végeznek a különböző olvasási készség ö, terén, hogy, ö, hogy nagyon sok egy embernek hozzáférést biztosítanak az információhoz, amire nagy szükség van kérdésem tehát a következő. Megvitatták azt a kérdést, hogy milyen alapra volna szükség, és hogy volna lehetőség arra, hogy az európai közkönyvtárak az Európai Stratégiai Beruházási Alaphoz folyamodjanak az úgynevezett Juncker tervhez. Segítségért köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Gramatikkel kollega, parancsoljon. Köszönöm a szót. Nagyon jó az a meghallgatás, elnök asszony. Emlékeztet minket a könyvtárak szerepére. Én teljesen mániákusan szeretem a könyvtárakat. Így aztán a hálózatot fel szeretném használni. Egyszerűen nézzük az emberiség történelmét. A könyvtáraknak nagyon fontos szerepe volt ebben. Nem hiszem, hogy a modern eszközöknek ilyen szerepe lehetne. Aztán Van valaki, aki úgy három hónapig tudna segíteni ö, ö, egy könyvtárnak, és akkor ö, fényképeket lehetne küldeni, de és megszületne ez az új nemzeti könyvtár, amely bebizonyítaná azt, hogy még vannak, akik értékelik ezt a dolgot. Aztán van egy kérdésem. Krétán van egy könyvtári egy könyvtárban lehetőségem dolgozni, a kérdés az, hogy ugye amikor el kell dönteni, hogy milyen könyveket válaszunk a könyvtárak számára, valamilyen módszert kellene követni, hogy elkerüljünk mindenféle csapdát. Elnök, köszönöm szépen, nincs több kérdés? De, Maragál kollega parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök asszony. Spanyolul fog beszélni, hogyha lehet. tökéletesen meg vagyok győződve arról, amit önök elmondtak, és teljes mértékben egyetértek önökkel. Azonban ö, eszembe jutott valami ö, azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne ösztönözni ezeket a dolgokat. Mi nem mehetünk még tovább ezekkel a tervekkel. Tapasztalataim alapján az önkormányzatoknál azt gondolom, hogy a közkönyvtárak és az iskolák egymástól elválaszthatatlan intézmények. Ez alapvető dolog. A legkisebb városokban, falvakban azt tapasztaljuk, hogy hogy lehet ezt a potenciális lehetőséget kiaknázni, illetve hogy lehet az információs hálózatokat ö, használni. A gond az, hogy itt most már nem csak információról van szó, hanem arról, hogy mégis értsük azt, ami itt található. Hogy értelmezni tudjuk az információt, és ne veszünk el társadalmaink hálójában és a problémák útvesztőjében. A könyvtárak most már kezdik felvállalni a felelősséget, nem csak azért, hogy hozzá lehessen férni az információkhoz, hogy az iskolákat is bekapcsolják ebbe a rendszerbe, hanem létezik az a koncepció is, hogy hogyan tudnak hozzájárulni a helyi közösségek életéhez. És én ezt rendkívüli módon támogatom. Az ajtóknak nyitottaknak kell maradniuk, és proaktívabb munkát kell végezni ezen a téren. Nem csak arról van szó, hogy információhoz jusson az ember, hanem hogy valamilyen útmutatást is kapjon. Itt a közkönyvtárak a médiákkal vetekednek. A társadalom figyelmét szeretnék felhívni magukra. Közel kell, hogy maradjanak az állampolgárokhoz, hiszen többletértéket képviselnek. Nagyon sok rendelkezésre álló információnk van a hozzáférési lehetőség szinte egyetemes, úgyhogy ez már nem probléma. Azonban rendkívül összetett mindez az információ. A kérdésem a következő önökhöz. Ambíciózusabbak vagyunk-e? A társadalommal, a világgal szorosabb a kapcsolatunk, mint az iskolában. Köszönöm, hogy az elnök azt, hogy van-e még más, aki kérdezni szeretne. Én szeretnék kettőt kérdezni. Az első a következő. Ami a forrásokat illeti, ezt a Levski kollega is felvetette. Önök is felteszik ezt a kérdést ebben az érdekes dokumentumban, tehát a forrásokhoz, az európai programokhoz való hozzáférés. Milyen programokban vesznek már részt? Az európai hálózat keretén belül esetleg az Erasmus Plus-ra gondolok, mert feltételezem, hogy már részt vesznek eddig is egyesekben, hiszen mi óriási harcot vágó, vég, vívunk a kultúráért, a digitalizációért. Gondolom önök is részt vesznek ebben, illetve ki részt vesznek-e ez a kérdésem, vagy valami másban. Nem csak a struktúrákra gondolok itt, hanem például a platform rész létrehozásában. Aztán a struktúrális alapok, ha jól emlékszem, a kérdés nem az, hogy van-e, hanem az, hogy most maximálták öt millió euróban, és ez korábban nem létezett. A strukturális alapok léte azt mutatja, hogy mi a helyzet ennek feldolgozásával. Tehát ez nem csak az digitális felhasználásra, hanem az innovációra is rendelkezésre alap, ez a kérdése. Aztán az anyagukból azt tűnik ki, hogy az egyik érdekes dolog az lenne, hogyha egy úgynevezett európai címkét hoznánk létre a könyvtárakról, a normák, a szerep elismerése és egyéb szempontok alapján. Ami aztán a digitális kérdéseket illeti. Ugye vannak ilyen hálózatok, amelyek rendkívül skolasztikusak, ezek nemzeti jellegűek, vagy pedig van valami ajánlásuk ezzel kapcsolatban? Mert az integrációra szükség lenne. Aztán, ami a kritikus megjegyzéseiket illeti, egyetértek, az UNESCO megközelítés, hogy kulturális megközelítés legyen, és ne csak technológiai jellegű és digitális jellegű, ami az készségeket illeti, a illetve az innovációt a könyvtárakban. Van-e javaslatuk ezen a téren, mert minket rendkívül érdekelne ez, hogy mi is valamit tegyünk ennek érdekében, és ösztönözzük ezt. Köszönöm. Ci sono le risposte ora, e poi dopo andiamo alla... Ah. Akkor most a válaszokat meghallgatjuk, vagy van még? Most, vagy a következő körben? Jó, akkor még egy, és utána válaszok. Köszönöm szépen. Egy roppant egyszerű kérdés. Tehát 65 ezer közkönyvtárról beszélt, de hát 10 évvel ezelőtt 80 ezer volt. Most pozitív vagy negatív a tendencia a közkönyvtárak, működő közkönyvtárak számát illetően, főként a kis régiókban, a mikrorégiókban. régiókban milyen a tendencia növekvő, vagy inkább romló tendenciáról beszélhetünk. Sokkal több volt tíz évvel ezelőtt a közkönyvtár. Mi a tendencia ez ügyben? Grazie. Köszönöm szépen, várjuk a válaszokat. Well, a lot of, a lot of very... Nagyon érdekes Tényleg érdekfeszítő kérdéseket hallhattunk a nagyra becsült képviselőktől. Többen is megkérdezték, hogy európai projektekben részt vesznek-e közkönyvtárak. Igen, a Publika című európai projektet már a 90-es években megvalósítottuk, amely alapvetően a közkönyvtárak innovációjára helyezte a hangsúlyt, roppant fontos volt, és nagyon sokat segített eh, egyes európai közkönyvtáraknak, illetve az egész hálózatnak. Individual libraries. Annak az is előfordul, hogy a, az önkormányzaton eh, keresztül eh, pályáznak a közkönyvtárak, mondjuk felújításra vagy könyvtárbuszra, de ezek egyéni kezdeményezések, ezek nem elterjedtek, és ez teljesen az önkormányzattól függ, és hogyha más prioritása van az érintett önkormányzatnak, akkor aztán egy fityinget sem kap a könyvtár. In, at least not in Germany, and I don't know about... Német országról csak beszámolni, nem tudom, hogy európai szinten uh, mi a helyzet, ahogy ezt Trüppel asszony kérdezte Ecoplan funding ügyben. Természetesen az európai ernyőszervezeteken keresztül is próbálunk európai pénzeket elnyerni statisztikai célokra. Az már elhangzott, hogy mennyire fontosak a statisztikák de nem csak az eredmények, hanem a közös módszertan, hogy a könyvtárakkal kapcsolatos statisztikát, módszertan valóban egységes legyen. Ez is már kicsi elkezdődött a 90-es években, de aztán nem volt több európai pénz, és a saját zsebből ezt nem tudtuk tovább finanszírozni sajnálatos módon. A pozitív tendenciákról is egy pár szót szólnék, hiszen ezekre is utaltak többen. Persze, gyerekből, gyerek mint a gyerekekben az a társadalomnak nincs ilyen. Az gyerek bőven van mindenütt. A közkönyvtáraknak ez óriási lehetőség, hogy nem csak az iskolában tudnak már tanulni a gyerekek, a, a, a, az oktatás egy kiegészítő helyszíne lehet a közkönyvtár. Minek nekünk kő könyvtár, ugye, ahogy a kőszínházról beszélünk, egy kőkönyvtár, miért kell épület, amikor ott az internet? Egész egyszerűen azért, mert teljesen más a légkör. Ez nem egy oktatási intézmény, tehát, hanem egy a tanulás tere. Ez teljesen más a hangulat, és ez nagyon fontossá válik, egyre fontosabbá, főként akkor, ahogy felnőnek a gyerekek, és e, azt látják, értik, hogy az iskola után is e, e, bármikor szívesen látott vendégek a könyvtárban. Az ez irányú aténi kezdeményezést már tényleg nagyon szeretném szívesen meglátogatni. Talán kollégámnak adom át a szót. Okay, uh, thank you for your uh, kind words and your questions. Uh... Köszönöm én is a tényleg gondolatindító érdekes kérdéseket. Először is Grammatikákis úr kérdésével reagálva, hogy minek a fizikai értelemben vett könyvtár szükség van még erre? Szerettem volna kettő dologra rámutatni ez ügyben. Egyrészt az elektronikus könyvek piaci részesedése, mondjuk Amerikában vagy az Egyesült Királyságban stabil. Lizárodott és a piacnak a 30%-án megállt, a 70%-a ezeknek az országokban az eladott könyveknek továbbra is papír könyv. Ennek megvan az oka, amit meg is mondom, hogy mi. Az embereket, mikor megkérdezzük, hogy szeretnek inkább egy képernyőről olvasni, vagy papírból, akkor az emberek 70%-a azt mondja, hogy még mindig könyvet szeretne olvasni, legalábbis amikor könyvet olvasok, akkor mindenképpen a papírról szeretnék olvasni. Ugyanez igaz a gyerekkönyvekre is. Hogyha fiatalokat kérdezzük, ők is azt mondják, hogy ők is klasszikus papír könyvből szeretnek olvasni. Az oktatás intézményekben, a szakképzésben egyre gyakoribb, hogy digitális tankönyvet kapnak a gyerekek, az első, amit megtesznek, kinyomtatják. Ez is jól mutatja, hogy a papír alapú könyvnek még nem áldozott le a csillaga. Európai polgárként azt gondolnánk sokszor, hogy hát itt vége a könyvnek, a könyvnek annyi, de hát nagyon úgy tűnik, hogy ez nem így van. De a közkönyvtár nem csak könyv kölcsönzésre való, az elektronikus készségekről is szóltam ugyebár a bevezetőmben, és ezzel Maragall úr kérdésére térnék át. Lehetnének-e proaktívabbak a könyvtárak? Ha jól értettem a kérdését, hogy hogyan tudnának aktívabban ö, ö, szereplővé válni a helyi közösségekben a közkönyvtárak. Hát persze, nem mindegy persze, hogy hol történik mindez, de Hollandiáról beszélhetek hollandként, és Hollandiában az elmúlt évtizedben már nagy részt megtörtént ez a változás. A könyvtár az iskolában hangzatos nevű programra hadd utaljak csak például, ahol bizonyos fajta könyvkölcsönzési lehetőséget biztosítunk, van, hogy egy alkönyvtárat nyitnak egy iskolában, ilyen is van, de az is előfordulhat, hogy például egy szemítógép terminálon tudnak a gyerekek könyveket kölcsönözni, amit aztán az iskolába vehetnek át. Mindezek a kezdeményezések alapvetően a helyi közösséghez kapcsolódik, általában az önkormányzatok kezdeményezésével terjedőben van országszerte, és azt láthatjuk, hogy Uh, primary schools have uh, this kind of library. It's not to say that 80% hogy 20% az iskoláknak rendelkezik egy ilyen al könyvtárral. Ez azt jelenti, hogy a másik 80%-ában az iskolának nincsen könyvtár. Ez teljesen más az iskolai könyvtárról. Persze ne feledkezzünk el, de gyakran ezek a iskolai könyvtárak elavultak, sokszor nem szívesen veszik az emberek, vagy főként a diákok a kezükbe ezeket. Azt hiszem, hogy ez jó példája annak, hogy hogyan próbálnak a, az a önkormányzatokkal, az iskolákkal valahogy együttműködni a könyvtárak proaktívan. Szerintem ez követendő példa lehet nem szabad az iskolai könyvtárak kollekcióját annyira elavulni, mint ahogy azt mi hagytuk, vagy tettük Hollandiában. Ez is nagy lecke mindannyiunk szemére. Ami a statisztikákat illeti, közel tíz éve dolgozom azon, hogy valahogy összehasonlítható módszertannal az EFLA keretében is például megpróbáljuk azt elérni, hogy tényleg összevethetőek legyenek ezek a statisztikák. Mindenképpen valamilyen supranacionális ösztönzősre van szükség, gondolok itt elsősorban Európára, annak érdekében, hogyha már statisztikát csinálunk vagy gyűjtünk, akkor az valamennyire legyen összevethető. Miért nem mondaná meg Európa a statisztikai hivataloknak, hogy így vagy úgy folyik az adatgyűjtés, hiszen így összevethetőek lennének a számok. Ezek nélkül mindez fabatkát sem ér. Well, then to conclude, I think, um... Zárásképpen tényleg csak röviden és címszavakban a digitális vagy média készségek. Uh, jumping on the UNESCO train, not make it to go into much of a technical technical direction. Is that uh, that's what you're saying? Tehát nem tudom, hogy itt pontosan mi volt a kérdés. Nem, az UNESCO-val egyetértek én is, mondja az elnök asszony. Mondjuk kulturális aspektus is fontos ezen készségeknél. So I think, um, yeah, it's very important. Valóban. Fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy a média készségek tekintetében vannak soft skillek is, tehát nem csak a konkrét a médiához való hozzáférés know-how-ja, hanem az a kritikai értékelő képesség, amely alapján el tudjuk dönteni, hogy ki től származik az információ, milyen érdekek sejthetőek mögötte, mennyire megbízható, és így tovább, és így tovább európaiként. Azt hiszem, hogy ezen keményen dolgoznunk kell, hogy ezzel rendelkezzenek az emberek. Elnök asszony, sajnálom, de az előadóink, a következő eh, előadóink már várnak. Talán a következő grammatikák is szó. Never said that I'm... Eh, Sosem mondtam azt, Én pont az ellenkezőjét mondtam. Nem azt mondtam, hogy eh, nincs szükség eh, a, a könyvtár épületére. Hát ilyet is sem mondani. The, the, the third and last eh, our expert, Igen, tehát a digitális internet és politikai specialistája, és most megnézzük az e-kölcsönzés kihívásait és lehetőségeit. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és hogy én is csatlakozhatom a kiváló előadásokhoz, amelyeket a közkönyvtárak és a médiakészségek témaköréből hallottunk. Tehát itt van az előadásom lényege. Tehát a témám az e-kölcsönzés. Most az információhoz való hozzáférés történetéről szeretnék az elején beszélni. Tehát a tudással, kultúrával nagyon erősen összefügg ez, és igazából csak az elmúlt 200 évben, amikor népszerű lett a tömeg, irodalom, és mindenki, illetve nagyon sokan tudtak már olvasni, tehát az elmúlt 200 évre jellemző ez. A közkönyvtár pedig egy olyan intézmény volt, amely elősegítette azt, hogy az emberek információhoz jussanak. És ez alatt a 200 év alatt vezették be például a szerzői jogot is, hogy védjék a szerzők jogait. A közkönyvtárak pedig megkapták azt a jogot, hogy számos országban könyveket kölcsönözhessenek, és így sikerült egy egyensúlyt találni a kölcsönzés és a szerzői jogok között. Aztán jött egy digitális forradalom. És a digitális forradalom pedig alapvetően megváltoztatta a könyvtárak és a kiadók szerepét. Két alapvető dolog megváltozott. Az egyik az, hogy a fizikai birtoklás átadta a helyét a letöltésnek. Tehát például nem kell most már megvennünk egy dalt, hanem egyszerűen letöltjük az internetről. És így hozzáférhetünk az információhoz, amennyiben bizonyos engedélye rendelkezünk. És ez, ez lehet egy olyan érzés, mintha a tulajdonunk lenne, azért teljesen más letölteni valamint, mint fizikai mi voltában megvenni. A könyvtárak általában közvetlenül tárgyalnak a kiadókkal, hogy hogyan, milyen feltételek között kölcsönözhetnek, szerezhetnek be és kölcsönözhetnek ki e-könyveket. Ennek az eredményeképpen a könyvtárak sok licenc eljárást fejlesztettek, és ebből én négyet említenék. Az egyik az egyedi felhasználó, amely egy felhasználónak adja meg az engedélyt. Tehát, hogyha elektronikusan beszerezzük, akkor várni kell, amíg megszerezzük. Itt megvannak ugyanazok a korlátozások, mint a fizikai birtoklásban. Azonban vannak néhány, tehát vannak olyan korlátozások is, amelyek mesterségesnek tűnnek. A hibrid engedélyezési modell különféle engedélyezési licenc modelleket kombinál. Tehát olyan engedély, hogy több felhasználó élhet például az elektronikus könyvekkel mondjuk egy hat hónapon belül. És akkor hat hónap után pedig ez az engedély lejár. Ennek viszont ár előnyei is vannak. Itt nagyobb a rugalmasság, a választási lehetőség a könyvtárak részéről. Ezen kívül bonyolultabb a dolog, és költségesebb is. A következő modell az az, hogy minden egyes tranzakcióért külön fizetnek a könyvtárak a kiadóknak. Tehát, hogyha egy könyvet letöltenek, akkor ezért fizetnek. Ez megengedi azt, hogy egy időben többen használnak egy könyvet. Mondjuk, hogyha tízezren akarják ezt a könyvet kikölcsönözni, akkor ez már bonyolult, hiszen akkor itt tízezer szer kellene kifizetni a licencdíjat, és az ez bonyolítja a dolgot. Tehát ebben az esetben szükség van bizonyos korlátozásra is, hiszen mondjuk tízezer letöltésnél összeomolhat a rendszer. Viszont általában ez sokkal inkább megfelel a könyvtári felhasználók elvárásainak. Tehát ezen kívül van még egy, mondjuk ez egy ilyen fokhíj modell, Dániában, Svédországban használják. Ez a könyvtár és a kiadó közötti üzlet. A könyvtárak digitalizálják a kiadók könyveit, és ezért fizetnek. Hmm, ebből mind a két oldal profitál. Azonban ez a modell ennek a modellnek hátránya az, hogy kis országokra alkalmazható, ahol például a nyelvet beszélők száma is korlátozott, például az angol nyelvű országok esetében ez nem lenne lehetséges. Így, hogy egy könyvtár saját maga digitalizálja a könyveket. De a kisebb országokban minden további nélkül működik. Végezetül pedig a könyvtári modell, ez pedig azt jelenti, hogy a könyvtár a saját digitális kölcsönzési infrastruktúráját finanszírozza. Tehát a saját szolgáltatás, és a könyvtár finanszíroz mindent. Nagyon gyakran a harmadik félre is korlátoznak a könyvtárak, tehát, hogy nem nekik van egy saját interfészük, hanem egy harmadik fél bocsátja ezt rendelkezésére és a könyvtár a saját infrastruktúráját fejleszti. Tehát itt a digitális tulajdonlás problematikája is felmerül. Azonban az E kölcsönzés negatív szempontjai az, hogy tehát igazából befektetésre van szükség, annak a, abban a tekintetben, hogy minél több licencet, engedélyt szerezünk be. És nagyon fontos az, hogy megnézzük, hogy melyek azok a címek, melyek azok a könyvek, amelyek a legnépszerűbbek. Most, ha áttérünk az összehasonlító modellre, tehát felsoroltam néhány e-kölcsönzési modellt, azonban ezek még, még mindig egy elenyésző kisebbséget képviselnek. Az összes kölcsönzött könyv egy 10 a elektronikus, de nagyon gyorsan terjed. Tehát a, a könyvkölcsönzés 90%-a még mindig a nyomtatott könyvekre vonatkozik, de 120 millió könyvet kölcsönözte 2014-ben, és 2014-ben 2,9 millió e-kölcsönzés volt ez most itt eh, szerintem elég olvashatatlan, de elmondom, hogy miről van szó. Tehát eh, egymás mellé tettem a különféle modelleket, és most itt mindenki összehasonlíthatja, aki látja. De kiragadok néhány jellemző pontot belőle. Tehát eh, ezeket a dolgokat nemzeti kontextusban kell értelmezni. Mondjuk Szlovéniában van egy hibrid kölcsönzési modell, és a kereskedelemben kapható könyvek 80%-át tudják elektronikusan kölcsönözni. Ez pedig mindenképpen eredmény. Azonban ez ott 800 címet jelent. Hogyha megnézzük például Wells és az Egyesült Királyság esetét, akkor eléggé ki ábrándító 7%-ról van szó. Tehát a kereskedelemben megkapható könyvek 7%-a kölcsönözhető elektronikus módon. Tehát, hogyha belegondolunk az angol nyelvi országokba, hogy milyen milliós fizikai kölcsönzés zajlik, akkor ez egy nagyon-nagyon elenyésző szám. A kormány, illetve az állami politikának nagyon fontos szerepe van az elektronikus kölcsönzési modellek kialakításában. Észak-Amerikában és Európában vizsgáltam a modelleket, és különféle stratégiák, különféle politikák léteznek abban a tekintetben, hogy milyen elkölcsönzési modellek legyenek. Tehát megvan az egyedi kölcsönzés, a hibrid kölcsönzés, amelyről beszéltem a kulturális tényezőket sem szabad elhanyagolnunk. És most két példát szeretnék itt említeni. Németországból hozom az elsőt. Az E kölcsönzés az Einkaufszentrál modellből profitál, ez már a 40-es évek óta megvan. Tehát igazából a könyvtáraknak van egy nagy áruháza, ez megvolt hard copy van, tehát megvan könyvben, fizikai könyvben, és megvan e-könyvben. Tehát létezik egy ilyen központi könyvbázis. Fizikai mi voltában is, és e elektronikus mi voltában is. Tehát Németországban ez a modell. Hogyha megnézzük Quebec példáját, és itt van egy prenumeric.ca honlap, érdemes ezt megnézni. Itt a kvebeki modell az, hogy a kiadók és a könyvtárak, a közkönyvtárak nem szorosan együttműködnek, tehát valószínűleg ez azzal is összefügg, hogy Quebecben a könyvtárak nagyon sok könyvet vásárolnak a kiadóktól. Tehát ez egy történelmi modell is. Tehát nagyon érdekes, hogy ilyen körülmények között hogyan fejlődik az e-kölcsönzés. Na most egy kicsit begyorsítok. I think willingness to negotiate. Tehát nagyon fontos az, hogy hogyan tárgyalunk. Hogy létrehozzuk az e-kölcsönzési rendszert, kialakítsunk egy modellt. A, a tárgyalások viszont lehetnek frusztrálók is könyvtár és kiadó között, és elképzelhető, hogy nem csak előre haladunk, hanem hátra is. Azonban a tendencia azt mutatja, hogy egyre több könyv kapható meg elektronikus formában, és akkor erre nyilván a könyvszereknek is reagálniuk kell természetesen nagyon fontosak a felhasználók tapasztalatai is. Tehát felírtam néhány végkövetkeztetést. Szerintem nincs olyan modell, amely mindenkinek egyform, egyformán megfelel. Felsoroltam néhány modellt. Szerintem a nemzeti különbségek megvannak a kulturális elvárásokban, a, az állami politikában, a hagyományos politikában, tehát hogy milyen tehát pillanatnyilag abban indulhatunk ki, hogy szinte labor körülmények között vannak tapasztalataink. És nagyon fontos az is, hogy ezeket a tapasztalatokat más és más környezetben is meg kell vizsgálni. De nem valószínű, hogy mondjuk egy amerikai minta Európában is teljes mértékben alkalmazható lehet. Tehát a könyvtárak és a kiadók eléggé merev pozíciókat for, foglalnak el, és innen csak az előre mozdulás jelenthet valamilyen hasznos megoldást. Kis lépésekkel kell előre haladni, és így tudunk lényeges eredményt elérni. Azt hiszem, hogy itt a jogalkotási következtetésemet átugrom. Nagyon fontos, hogy a közös ismereteken és a közös megértésen alapuljon a rendszer. Tehát nagyon fontosak itt például a könyvtári statisztikák. Nagyon fontos az, hogy összehasonlítható legyen, legyenek a mércék például, hogy milyen országban hogyan, milyen hagyományokkal zajlik. Tehát így nagyon fontos, hogy a két fél között javítsuk kapcsolatot, tehát a könyvtárak és a kiadók között. A lényeg az egyensúly, hogy egyensúlyban legyenek mindketten. Tehát így bizonyos aggályokat is eloszlathatunk. Tehát mindenképpen több tapasztalatra van szükség, a több tapasztalat pedig nagyobb egyensúlyt jelent, és az együttműködés pedig azt jelenti, hogy az e-kölcsönzést együtt kell végezniük kiadóknak és közkönyvtáramnak. Tehát nagyon sok mindent meg kell még nézni, és nem kizárt, hogy új üzleti modelleket is ki lehet dolgozni, de most már túléptem az időmet, itt be is fejezem, és a kérdéseikre pedig természetesen válaszolok. É, nagyon köszönöm jó sok kérdés van. Többen is. Visszatérnék a közvetlen e kölcsönzésre, tehát megdöbbentem egy ténytől, említették a holland példát. És azt mondanám, hogy Hollandiában a 120 milliós kölcsönt, is 72 millióra csökkent le. Az e-könyv kölcsönzés pedig 2,3-ról 2,9-re növekedett. Tehát itt azért nagyon sok valahol eltűnt. Tehát láttuk, hogy a nyomtatott könyvek kölcsönzése csökkent, 900 ezerrel növekedett az elektronikus kölcsönzés, és milliókkal csökkent a nyomtatott csökkentés. Tehát igazából az, az e-kölcsönzés láthatólag nem hozta helyre az egyensúlyt. Tehát nem, nem, nem, nem lett több a, az e-kölcsönzések száma, mint amennyivel csökkentek a nyomtatott könyvek. Ezt, ezt, ezt hogyan magyarázza? Teszem, elnök, egy pár kérdést meghallgatunk. Libácska kollega. Dziękuję pani przewodnicząca. Mam jedno krótkie pytanie. Köszönöm a szót, elnök asszony. Nagyon rövid kérdésem lenne. Jakie pan widzi zadania Az európai numerikus program keretén belül hogy látja mi szerepünket itt a parlamenti szakbizottságban? Az interneten ö, való hozzáférhetőség szempontjából már ami a könyveket illeti. Köszönöm. Persze domanda. Elnök. Harmadik kérdés. Grazie. Igen, köszönöm. Úgy tűnik számomra, hogy a jelentésből az derül ki, hogy azonnal működő megoldást kell találni. El tudunk-e képzelni egy olyan feltételezést, egy olyan tanulmányt, amely a piaci potenciális lehetőségeket összeveti a termeléssel, a gyártással. Mert úgy tűnik számomra, hogy ami a könyvtári rendszereket illeti, azon túl, ami rendkívüli jellegű, és amit finanszíroznak, gazdasági fenntartatósági problémával küzd. Aztán a naprakészség és az adatok pontossága. Hogyha ezeket összefogjuk, akkor felmerül az a kérdés, hogy mi a helyzet a lehetőségeket illetően, ami az értékesítést illeti, eltekintve azoktól, amelyeknek nagy sikere van, és így felmerül a kérdés, hogy eljárhatunk-e a jövőben is úgy, mint ahogy most. Köszönöm. Um, Helga Truppel, az utolsó kérdés. Köszönöm a szót. Szeretnék visszatérni az e-kölcsönzés kérdésére, illetve azon lehetőségekre, amelyekről hallottunk a különböző licences lehetőségek között, illetve hogy volt egy olyan modell, amiről tárgyaltak, hogy találjunk valamilyen egyensúlyt, de a kiadók eddig úgy tűnik nem voltak hajlandók tárgyalni. Szeretném feltenni önöknek is a kérdést, de a német és a holland előadónak is, hogy önök jogalkotói szempontból hogy állnak ahhoz a megoldáshoz, hogy dialógus keretén belül tudjunk megtárgyalni valamilyen megállap, megállapodást? Köszönöm. Köszönöm, az hiszen fordított sorrendben fogok válaszolni. asszony kérdése. Szándékosan hagyt kaptam volna időt, kicsit hosszabb volt az eladásom, mint amire számítottam. Szándékosan nem beszéltem az Európai Bíróság határozatáról. Van egy olyan vélemény is, amely azt jelzi, hogy a vélemény inkább felé áll, hogy lehet, hogy van jogalap az e-kölcsönzés vonatkozásában. A bizottság egyébként a belső körökben is vizsgálja ezeket a lehetőségeket, ami viszont a kölcsönzést illeti. Putting it on a firmer legal footing, but I think at the same time we need to recognize that um, that, that uh, if publishers continue to see. Tehát az e kölcsönzést vannak, akik továbbra is fenyegetésnek tekintik, ami az üzleti modelljüket illeti, és vannak olyanok, akik egyáltalán nem is szeretnék, hogyha erre ösztönöznék az embereket. Ha csak jogi megoldásról van szó, nem hiszem, hogy ez elegendő lenne és kielégítő. Nem tudom, ehhez szeretne hozzászólni, mielőtt még a többi kérdése válaszolok. Igen, köszönöm. Nagyon sajnálom, nagyon korán megy a vonatom, úgyhogy hamarosan el kell, hogy menjek. Németországhoz szó, volt egy kérdés, és a tárgyalat, tárgyalt megoldásokhoz. A kiadók nem mindig készek arra, hogy tárgyalnak velünk, néha azonban vannak jogi problémáik is, csak nekünk. Ugye itt arról van szó, hogy ki kell alakítani a bizalmat. Németországban a kiadók azt mondják, hogy jogász, jogi szempontból nem tárgyalhatnak a Német Könyvtárszövetséggel, sem a nemzeti törvények, sem az európai rendeletek nem teszik ezt a fajta bizalomépítést lehetővé. Ez azt jelenteni, hogy minden egyes könyvtárnak vagy agregátornak minden egyes kiadóval kell tárgyalni és még mindig nagyon sok olyan kiadó van Németországban, körülbelül 2000 közkönyvtár, akik szívesen az agregátorhoz fordulnak, ugyanis ők a kiadókkal tárgyalnak, abban az esetben, ha hajlandóak erre a kiadók. De még mindig vannak olyanok, akik nem hajlandók tárgyalni az agregátorral, és így ezen kiadóktól nincs termékük ezeknek a könyvtáraknak. És sokszor nagy kiadókról van szó, úgyhogy ez általános probléma. A tárgyalás jó megoldás lenne, én rendkívüli módon támogatom ezt, de néha ez nem működik, és a jövőt illetően nem fenntartható megoldás. Köszönöm. Parancsoljam! Nos, azt hiszem, a jogi megoldás segíthet, ugyanis a könyvtárak, a tárgyalói hatáskör a, a könyvtárak részéről és a kiadók oldaláról egy kicsit újra a helyére billen az egyensúly. Nagyon nehéz a papírformátumú könyvekről tárgyalni a jelenlegi kölcsönzési eh, szabályok alapján. Ami viszont érdekes az Európai Uniós eh, bírósági eh, eset kapcsán, illetve egy holland bíró kért tanácsot tőlük a kölcsönzési jogokról, és hogy az e-books ezek alapján mit tehet. Nagyon sok megfigyelő legnagyobb meglepetésére, beleértve saját magamat is, az előzetes tanács azt were the Court of Justice of the European Union to fall, hogy talán vissza lehet állítani ezt az egyensúlyt, amiről beszéltem. A közkönyvtárnoknak legalábbis joguk lenne bármilyen könyvet, bármilyen címet kölcsönözni, most nem így van ez. Úgyhogy arról is van szó, ez részben Fernández asszony kérdésére válaszolva, hogyha ezeket az adatokat összehasonlítjuk a papírformátumú és az elektronikus formátumú könyvek esetében. De nem lehet, mert nagyon sok esetben ezek az e kölcsönzések csak nagyon kevés címre vonatkoznak. Annyira népszerűek soha nem lehetnek, mint a, a fizikailag rendelkezésre álló papírformátú könyvek esetén a könyvtárakban. Elnök, köszönöm. Úgy gondolom, van még kérdés? Igen, bocsánat, elnézést, elnézést, azt hittem már kész vagyunk. Köszönöm. Megnézem még egyszer, milyen kérdések maradtak még. Tehát, hogy legyen egy tanulmány a potenciális piacról, a fenntarthatóságról, a legjobban értékesíthető modellek vonatkozásában, stb. Azt hiszem fontos, hogy lássuk, hogy a könyvtári kölcsönzés nem válthatja ki a kereskedelmi tevékenységet a bestsellerek vonatkozásában. Nem föltétlenül tudja mindenki könyvtárban elolvasni ezeket. Az elképzelés az, hogy azok számára legyenek elérhetők, akiknek más lehetőségük nincs. De nyilván vannak kereskedelmi megoldások is. És nyilván a költségvetésük is korlátozott, nem tudnak elegendő példányt válaszol, vásárolni, vagy ö, ö, engedélyt ö, megszerezni. Nyilván a párhuzamosságnak meg kell maradni a kereskedelmi ö, körben rendelkezésre álló könyvek, illetve a könyvtárakban található példányok száma között. Na most az elkölcsönzés támogatása mit lehet tenni. Persze mindig érdekes ö, tudni azt, hogy az Európai Bíróság hogyan értelmez bizonyos eseteket, és itt ö, az önök szakbizottságában többször már felvetődött ö, egy csomó kérdés. A kérdés az, hogy a gyakorlatban ez hogy működik. Vannak nyilván előnyek, potenciális előnyök, de azt gondolom, nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy pozitív eredményt tudjunk felmutatni a könyvtárk vonatkozásában, ne csak jogi megoldás. Aztán, hogy nagyobb legyen a finanszírozás, hogy rámutathassunk a problémákra, a kereskedelmi realitásokra, hogy aztán a döntések bizonyíték alapon szülessenek. the, the, the slow increase of, of uh, e-book lending. Um, hogy miért is olyan lassan nő az e-könyvek kölcsönzése. 1,1 millióval nőtt az e-könyvek kölcsönzése, úgyhogy sokkal kevesebb áll rendelkezésre. És ez relatíve új jelenség most kezd még népszerűvé válni, úgyhogy talán kicsit korai még a, megítélni a helyzetet. De úgy gondolom, hogy ez a tendencia relatíve gyorsan fog nőni. Még egy dolgot szeretnék mondani, ami ehhez a területhez kapcsolódik. Ami az e-kölcsönzést illeti. Sok aggály merül fel, mert a könyvtárok ezt ingyen teszik Tehát, mivel van olyan könyv, amit ingyen meg lehet venni, nincs különbség ilyen szempontból a kettő között. Itt azt hiszem a lényeg az, hogy az arányosságot kell figyelembe vennünk. Ami a munkaerőpiacot illeti, vannak torzulások, úgyhogy itt ilyen jóléti támogatással próbáljuk ezt korrigálni. Itt arról van szó, hogy döntsünk arról, hogy hogyan férhessenek hozzá a könyvtárak termékeikkel a lakosság bizonyos rétegéhez. De nyilván a kereskedelmi piac nem indokolt torzulásának elkerülése cél. I'll leave that there unless there are any other questions. Ennyit szerettem volna elmondani, ha csak nincs még kérdés. Um... Ha nem bánják, akkor én is hozzáfűznék ehhez még egy-két keresetlen szót. Elhangzott egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy a bizonyítékokon alapuló gyakorlat mit is jelent. Distributor of e-books. Az elektronikus könyvek forgalmazója mind a könyvesboltok online vagy fizikai könyvesboltok, illetve a könyvtárak irányába forgalmazó cég arra jutott, hogy nagy, igazából semmiféle kanibalizáció, ahogy ezt a szakmában mondjuk, nincs a papírkönyvek és az elektronikus könyvek között, hiszen a kölcsönzött, legtöbbet kölcsönzött könyvek három évvel ezelőtt kerültek kiadásra, a legnagyobb számban eladott elektronikus könyvek pedig egy évek. Tehát a kettő igazából nem fedi át egymást. Lehet, hogy Dániában kicsit más a helyzet, de ennek ahhoz is lehet köze, hogy ezeket az frissebb címeket igazából nem tudják beszerezni a könyvtárak, hiszen joguk van, hogy köl, tovább kölcsönzésre vagy kölcsönzésre ne bocsássák a közköntelek rendelkezésére a legfrissebb kiadványaikat. Tehát ennyit arra, hogy hogy működnek a dolgok a gyakorlatban. A másik kérdés, amire szerettem volna reagálni, lehet, hogy nem jó összehasonlítani a két számadatot, mert bizony és az ténykérdés, láttuk, hogy a könyvtárak papírkönyv kölcsönzési tendenciái mit mutatnak. Csökkenést mutat, de ez jóval magasabb volt a mi esetünkben, mint más országokban, tehát nem mindegy, hogy milyen szintről csökkent, és ezzel párhuzamosan voltak más fejlemények, például az elektronikus könyvek kalózkodása 2011-12 környékén ért a csúcspontjára, azóta ez csökkenőben van, mert a közkönyvtárak eh, legálisan is eh, rendelkezésre bocsátják ezeket. Persze van tagsági díj, de bárki, aki egyszer belépett, egy könyvtár tagjává, előfizetőjévé vált, az utána tagsággal rendelkezik, akkor 11 ezer cím közül kölcsönözhet. Tehát voltak párhuzamos fejlemények is, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni. És végül, de nem utolsó sorban a közkönyvtárak nem csak a könyv szólnak, hanem e, nagyon sok más dolgot is e, csinálnak, tehát nem csak és kizárólag a könyvkölcsönzés a fő feladatuk. Köszönöm ezeket a roppant érdekes választokat. Szeretném tudni, hogy az Európai Bizottság igen, igen, látom, itt vannak. Köszönöm a jelenlétét, akkor tényleg szeretném hozzászólni, parancsol. Um, Köszönöm szépen egészen röviden szeretnék csak hozzászólni. A kultúra tekintetében. Tehát ez a kérdés nem csak a kultúrát illeti, hanem érinti a kutatást, a digitális politikát, az oktatást, és még nagyon sok dolgot. Tehát egy tagállami szakértői munkacsoport Frank Heisman vezetésével kutatja a témát, és ők próbálják előmozdítani a digitális környezetben történő olvasást. És a közkönyvtáraknak tehát 16 nagyon érdekes eset tanulmány is született. Elhoztam magamnak ezeket, tehát hogyha valakit érdekel, az nagyon szívesen megkaphatja. Azonban online is olvashatók a, az Európai Bizottság honlapján, ahol a kultúráról van szó. Tehát eh, mindenképpen eh, szükségünk van egy struktúrált párbeszédre is a civil társadalommal. Ezen kívül nagyon lényeges eh, a bevándorlók és a migránsok integrálásában is a digitális olvasási kérdés, készségek el, elsajátítása. Tehát hallottam egy Dublini Chester nevű könyvtárról, és itt például a helyi közösségekben a menekültekkel, a migránsokkal foglalkoznak, és pedig úgy, hogy megpróbálják őket digitálisan is integrálni, hiszen az ismeret megosztása a különféle kultúrák között roppant fontos. Köszönöm szépen! questo contributo siamo sicuramente interessati. Köszönöm a hozzászólást. Nagyon érdekes lenne, hogyha megkapnánk ezt a nagyon érdekes dokumentumot. Úgy gondolom, hogy ez igaz a bizottságunk és a kollégánk számára is. Nagyon fontos ez a téma. Egyre növekvő szerepe van, mert ez a háromszög a felnőttek, a digitális olvasottság, a szociális befogadottság között nagyon fontos stratégia az európai kultúra szempontjából. Úgyhogy ebből a perspektívából is fontos lenne, hogyha a bizottság ezt alaposan körbejárná, és lehetne egy saját kezdeményezésű jelentés. Ugyanis rengeteg terület van az ajánlásokat illetően, amelyet fel kéne deríteni. És jó lenne, ha a bizottsággal is eszmét cserélhetnénk, van már ugye nemzeti szinten reflexiós csoport. De felmerülnek a könyvtárokhoz való hozzáférés kérdései, illetve az áfa kérdése, a könyvek vonatkozásában, illetve az is, hogy nyilván valamilyen speciális programra lenne szükség, bár vannak bizonyos programok, de nem erre a területre koncentrálva, úgyhogy ezt is meg kellene beszélni. Még egyszer nagyon köszönöm, nagyon értékes hozzászólásaikat. Köszönjük a Policy Departmentnek is, hogy segített megszervezni ezt a meghallgatást. És pozitív gondolattal zárva, Rómában egy könyvtárat ö, nyitottak meg a város szélén. Nem a könyvtár volt az érdekes, hanem az, hogy milyen sokan részt vettek ebben a kezdeményezésben. Ez nyilvánvalóan nagyobb lelkesedést váltott ki, nagyobb aktivitást, mint hogyha egy kereskedelmi központot nyitottak volna, meg is nagyon remélem. Ez a könyvtár a Gamera forrásaiból került felépítése. Úgyhogy ez nagyon fontos, jó lenne, hogyha európai intézkedés lenne. azt akarom mondani, hogy csak ez volt a forrás, de jó lenne, hogyha erre ösztönöznénk a nemzeti jogszabályokat. Ez egy nagyon jó megoldás lenne, nem? Hogy ezt kulturális célokra fordítsuk. Nagyon köszönöm az ülésnek ezt a részét. Lezárom, és már is áttérünk Korszió Maltéze jelentésére. Egy perc múlva. Ok, bene, colleghi, riprendiamo il nostro eh, lavoro. Kedves kollégák, folytassuk akkor a munkát. Következik az ötödik napi rendi pontunk. A strukturális reform támogató program 2017-2020-as időszakra vonatkozó létrehozása. Kurcio Maltese az előadója a véleménynek, most eh, a, e- tervezetet eh, vizsgáljuk meg. Nyilván emlékeznek arra a rendeletre, amelyet az Európai Bizottság javasolt, a 2017-2020-as időszakra 142,8 millió eurót négy évre. Még további pénzügyi forrásokkal akartuk kiegészíteni ezt a programot. A fő felelős bizottsága regi, mert regionális kérdésekről van szó, aztán november végén lesz szavazás. Természetesen ez olyan téma, amely a kultúrára is vonatkozik, így nekünk is véleményezni kell, mégpedig június 29-én fél hatig kell beadni a módosító indítványokat. Parancsoljon Maltize kollega a Köszönöm szépen ezt a, szó, a szót. Ahogy önök is tudják, a bizottság javaslatára születik majd ez a program, amivel a strukturális reformokat kellene támogatni, mégpedig önkéntes alapon az államok kérdésére. Néhány tapasztalat alapján, mint Görögország és Ciprus esetében Önkéntes alapú lenne tehát ez a kérés az államok részéről, azonban ha már aktiválódik ez a technikai támogatás, akkor jönnek azok az ágazatok, ahol fel lehet lépni, ez főleg az kultúra, illetve az oktatás területe, illetve azon ágazatok, amelyek a mi szakbizottságunkat érintik. Jelentésemben a bizottság intézményes szerepét tiszteletbe tartva egy olyan kivételt vetettem fel, ami a kultúrát és az oktatást illeti, ezen program mechanizmusát illetően. Tehát hangsúlyozni szeretném annak a sajátosságát, amelyel az oktatás és a kultúra rendelkezik, amelyek nem tudnak olyan kritériumoknak megfelelni, amelyek csak is gazdasági hatékonysági mutatók, más célokkal is ki kell egészíteni. És ha gazdasági célokról van szó, azok is inkább közvetettek. Ez az első aggály. A második, hogy elkerüljük azt, hogy ezen program pénzügyi támogatása olyan forrásokból származon, amelyeknek már a kultúra és az oktatás a célja. Nyilván tudják, hogy már most sem elegendőek a források ezekre a területekre, és problémás lenne, hogyha a továbbiakban csökkentenénk ezeket a forrásokat, azért, hogy más dolgokat finanszírozzunk segítségükkel. A harmadik kérdés a szocialista párt kérdése, ha aktiválódik, vagy ellenőrizni kell ezeket a programokat. Tehát konkrétan hogyan működnek ezek a programok? Keresni kell egy bizonyos aktív részvételi lehetőséget a szociális pártok részéről, a társadalmiak részéről, először is, hogy elkerüljük azokat a hibákat, amelyekre már sor került, hiszen sok tanulmány létezik már a korábbi tapasztalatokról, olyan tanulmányok, amelyeket az Európai Parlament készített, például a tagállamok alap alapjogainak válsága címmel, és ami a kultúrát illeti, a struktúrális reformok más területeken működtek, mint például az oktatásban, de veszélyes határokat szabtak az oktatáshoz való hozzáférés területén bizonyos szociális rétegek számára. Úgyhogy ebben a jelentésben azok az időpontok, amelyekről elnök asszonyunk szólt, fontosak annak érdekében, hogy az önök véleményét is meghallgathassam. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm. Van-e, aki hozzá szeretne szólni? Igen, Nikov kollega, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák. Szeretném megköszönni az előadónak a munkáját, és gratulálok egyben neki, hiszen a strukturális report a strukturális átalakítás támogató programok nagyon fontos. Tudjuk, hogy a, a, válságot követően a növekedés nem nagyon áll helyre, és tudjuk, hogy ezek a programok mennyire fontosak a, a társadalmi ö, szempontból éppen ezért tényleg üdvözlendőnek tartom ezeket a javaslatokat. Lenne egy-két dolog, amit magam is szeretnék hangsúlyozni. Először is költségvetési szempontból semlegesek ezek a javaslatok. Ugyanakkor a finanszírozás tekintetében a kohéziós politika finanszírozásában nem szabad, hogy ez precedens teremtsen. Ezen program végrehajtását éves szinten figyelme kell követni, ez az éves monitoring keretében valósulhat meg. Az oktatás célja kell, hogy legyen a különböző készségek elsajátítása, de fontos, hogy kritikus gondolkodással is felruházzuk a mai fiatalokat, Ehhez persze megfelelő eszközökre van szükség. Vannak bizonyos elvek e tekintetben. A tagállamok maguk dönthetik el, hogy ilyenfajta támogatást vagy segítségnyújtást kérnek-e, avagy sem. Ennek a programnak éppen ezért nyitottnak kell maradnia, bármely regionális és helyi szervezet is részt kell, hogy tudjon venni benne. Emellett a Gazdasági és Szociális Bizottság javaslatára is utalnék az ötös cikk tekintetében a szegénység elleni harc, a kommunikációs technológia, és így tovább mind-mind beépítésre kell, hogy kerüljön. Éppen ezért úgy érzem, hogy ezek a legfontosabb elemei ennek a jelentésnek. Még egyszer köszönünk az előadónak. Köszönjük szépen. Van-e más hozzászól ezen a ponton? Már reggel, kollega. Köszönöm, elnök asszony. Uh, eh, y después de escuchar al señor Maltese y compartiendo, yo creo, a Káltéze úr által elmondottakat hallgatva a legfontosabb aggodalmait magam is osztom. A vélemény tervezete a legfontosabb témákat hiszem említi. Ugyanakkor van valami, amire csak implicit módon utal, mégis explicite is kellene erre utalni. A szerkezetváltás úgynevezett strukturális reformok mantrává váltak az elmúlt években, mint hogyha ez valami csodaszer lenne, hogy majd lesznek strukturális reformok, és ez egyetemes jó lesz mindenkinek, tényleg ezzel eljön majd Európában a teljel mézzel folyókánál, aztán utána láthatjuk, hogy ezek a programok és a szerkezetváltás éppen ellenkezőleg sült el, egyáltalán nem érte el a kívánt célt, sőt, gyakran éppen ellenkezőleg. A programok ugyanolyan elvekre épülnek, mint korábban, ezáltal fennáll a veszélye annak, hogy ugyanazokat a hibákat követjük el a kohéziós költségvetési szigor terén, így akár még romolhat is a helyzet. A kohéziós politika célja alapvetően az kell, hogy legyen, hogy a különbségeket csökkentse. A költségvetési politika vagy, kö, vagy fiskális politika pedig ezeket az egyensúlytalanságokat kell, hogy csökkentse. De hogyha nem figyelünk oda arra, hogy ezeket hogy használjuk, hogyha megfelelő finanszírozás nem áll rendelkezésre mindkét terület számára, akkor a szociális kohézió vagy gazdasági reformok tekintetében nem fogjuk elérni azt, amit szeretnénk. A kultúra és az oktatás valóban nagyon sajátos csak ezzel egyetértek Máltéze úrral, mi is feltehetnénk azt a kérdést a tagállamoknak, hogy mit is tetszenek tenni ez ügyben, pontosan hogyan javítják a, a helyzetet ezen és ezen a téren. Ugye ez nem, hogy a kohéziós politika bizonyos szabályait más területen is alkalmazhatnánk. Legalábbis gyanúsnak tűnik számomra, hogy ilyen üzeneteket kapunk arról, hogy elfogyadnak az európai pénzek, és hogy pénzügyi eszközök, ilyen-olyan pénzügyi eszközökből lesz majd pénz. Gondolok itt az EFSZ-re vagy a Juncker tervre. A végén ezek ugyanolyan kockázatot hordoznak magukban, hogyha nem megfelelően eh, tervezett politikák ra épülnek, akkor ezek nem hozhatják el a kívánt eredményeket. Igazából a, a, a, a tervezés része talán a legmeghatározóbb az ilyen befektetések hogy beruházásoknál. Máltéze úr módosítóival éppen ezért alapvetően egyetértünk, és a kulturális bizottságban talán mi is kihatással lehetünk a Regi-ben folyó munkára. Köszönjük szépen! Uh, Nikov kollega már elmondta, hogy mi az álláspontunk, mint árnyék jelentés készítő. Én azt szeretném csak elmondani, hogy egyetértek az aggályokkal, amelyeket uh, a Máltéze jelentés megfogalmazott, főleg az oktatáshoz való jog vonatkozásában, illetve hogy mi a célja az oktatásnak és a képzésnek. Úgyhogy ha sikerül a módosító indítványok keretén belül ezt a koncepciót kiemelni, mert nagyon sok ö, más szakbizottság ezt alábecsüli, és inkább költségekről beszél, nem pedig előnyökről. Úgyhogy nyilvánvaló, hogy a későbbiekben csökkenteni egy olyan fellépést, nem igazán fenntartható. Tehát a financiális része a programoknak nagyon fontos, mint motiváció már az elején, ez nagyon fontos, hogy kiemeljük, és aztán persze a civil társadalom bevonása, ami rendkívül fontos, de ez is nagyon csak sematikusan jelenik meg egy olvasatban. Ez a másik aggály, ami a tízes módosító indítványban megfogalmazódik. Köszönöm szépen. Elnök, van-e még más, aki hozzá szeretne szólni? Tessék, kollega. Köszönöm. Először is szeretnék köszönetet mondani Mártéze kollégának a jelentését. Rendkívül fontos, hogy amikor csak lehet van rá alkalmunk, visszatérjünk arra, hogy az oktatást el kell ismernünk, ez alapvetően fontos. Ahogy az előttem szóló kollégák elmondták, én is Egyetértek már Téze kollégával, abban a pontban, amikor arról van szó, hogy a bizottság a bizottság által aktivált kiegészítő programok hogyan hatnak az oktatás képzés területére. Véleményem szerint ez óriási probléma. értek azzal, hogy itt nem költségekről van szó, hanem beruházásról, befektetésről. Ami a pénzügyi rész illeti, idézőjelben, nagyon jól mutatja ez, hogy mennyire fontosak a képzési programok. Nem tehetünk mást. Ezek a programok, ez a finanszírozás ezek az intézkedések, amelyeket Biz- Európai Bizottság hoz, arra vezettek, hogy egyes országokban rendkívül módon visszavették ezeket a költségeket, rendkívül szigorításokat vezettek be. Görögország és Ciprus a jó példái ennek. Görögországban és Cipruson tényleg borzasztó eredményeket hozott a szigorítási intézkedés óriási károkat okozott ez az emberek életében, és főleg a gyerekekében. Nem tudom, hogy valaha is ezt kiheverik-e. Úgyhogy. Mindenképpen azt remélem, hogy fellendülés következik, az alapjogokhoz vonatkozik, alapjogokra vonatkozik ez ugyanis, amit mindenképpen védeni kell. A képzéshez való jog, a egészséghez való jog, a gyerekkorhoz való jog, ezeket sem szabad arról becsülni. Egyébként még egyszer nagyon köszönöm az előadónak a munkáját. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Hogyha nincs több kérdés, én csak annyit szeretnék elmondani, hogy én is nagyon érdekesnek találtam ezt a jelentést, és ahogy mindenki értékeli a strukturális alapok befektetését, amelyeket föl lehetne használni erre is, erre a befogadásra egyetértek tökéletesen, a többi kollégával is, hogy ez beruházásnak tekintendő, befektetésnek nem lehet kiragadni a kontextusból ezeket a kérdéseket. Nem szabad elfeledkezni a költségvetések szerepéről. És arról, hogy mit jelent ez költség szempontból, ahogyan ezt hallottuk. Aztán a kultúrához való hozzáférés, az oktatáshoz való hozzáférés szempontjából. Aztán még egy dolgot hadd mondjak el. Ha például, ez csak kérdés, majd utána kell néznünk máskor, ha a bizottságot és a beruházási bankot a fórum mellé tudnánk állítani, amely az oktatást, képzést támogatja, a kreatív kulturális ipart, az nagyon jó lenne, ugyanis mindig arról van szó, hogy a beruházásokat abba az irányba tereljük, hogy támogassák ezeket az ágazatokat, tehát ne vegyük el a forrásokat tőlük, hanem kérjük, Persze még most módosítanítványoknál tartunk, tehát a kérdésem csak az, hogyha az előadó egyetért, akkor még ezt az utolsó pontosítást be lehetne venni. Előadó szerintem nagyon jó ötlet, nagyon jó javaslat, megpróbálom majd a lehető leggyorsabban megtenni. Köszönöm ezt a vitát, egyetértésre jutottunk, úgy tűnik ami a struktúrális reformokat illeti, nagyon sok szóbeszéd, ideológia övezi. Én pragmatikusabb kérdésekre próbáltam koncentrálni, hiszen a strukturális reformok tulajdonképpen az államok kezében levő eszköz, amelyeknek működniük kell a strukturális reformok terén szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a déleurópai országok esetében, ahogy ez a dokumentumban is található, főleg Görögországban és Ciprusban, a kultúra, az oktatás terén nem működött ez a fellépés, mert alapvetően itt csak forrás elvonás történt. Az államok költségvetését felül kéne vizsgálni, ez nagyon érdekes lenne, hogy van-e javaslat, hogy hol lehet a nem produktív költségeknél az államháztartásban fellépni. De ezen kritériumok alapján értékelni nagyon veszélyes, és téves is, elvi szempontból, mert az oktatáshoz való jog, alapvető jog, ezt nem szabad elfeledni. Ott van Görögország és Ciprus, de még Olaszországot, Spanyolországot is ide vehetnénk, ahol az utóbbi években a, kri, a válság miatt az állami költségvetésben rendkívül módon visszavették az oktatásra szánt összegeket. Ahogy a kollega is elmondta, ez nagyon fontos eszközmegvonás, mert a dél-európai országokban korlátozza a mobilitást. A termelés, a kreativitás egyik eszközé. És ezért sajnálatos módon ehhez az, erre az eredményre jutottunk. Tehát meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan működött ez a politika. Az oktatás terén más kritériumok alapján kell fellépni. ami pedig nyilvánvalóan a pénzügyi kérdéseket illeti, mindenképpen a beruházások vezetnének eredményre, nem pedig a források más irányba terelése. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Emlékeztetni szeretnék, hogy a módosító indítványok beadásának határideje 17 óra 30. június 29-én. Köszönöm szépen! Akkor csak annyit szeretnék még elmondani, hogy holnap 9 órakor találkozunk, rendkívül gazdag napi rendel ta, rendelkezünk, most pedig a koordinátorok ülése következik, még ha egy icipicit korábban is, de holnap szavazással kezdünk, és a koordinátorokat kérem, hogy olyan 5-6 perc szünet után találkozzunk, hogy mindenki kimessen, Köszönöm, hogy eljöttek, maradnak a koordinátorok ők vesznek részt a következő ülésen. Köszönöm.